Good morning everyone. I think it's Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ide elkezdenünk. a új napi rendi pontra térünk rá. Az EPRS tanulmány ismertetése következik. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtási jelentése közös vitáról van szó, és azzal kezdeném, hogy megadom a szót Ekaterina Karam Filovának, aki a hatásvizsgálati, EFKOZ hatásvizsgálati egységnél dolgozik az EP RS-nél, utána pedig Szörbó asszonynak adok szót, de először Karam Filova asszony kapja meg a szót, tessék. Good morning to everyone. In fact, this is the third... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen ez a harmadik ö, ö, tanulmányunk, amelyet az MV szakbizottságnak ö, készítünk. Először ismertette magát a programot, mint szakpolitikai eszközt, és utána elmondom, hogy milyen eredményekre jutott a kiértékelésünk, a tanulmányunk, és elmondom azt is, hogy mely, milyen forrásokkal dolgoztunk. Először is nézzük magát a környezetvédelmi cselekvési programot. Az EU és tagállamai programát határozza meg a környezetvédelmi és éghajlatváltozási politika kapcsán hosszú távon 2020-ig és utána. Az első célkitűzés itt a képernyőn a környezetvédelem, ez egy fő cél. Második célkitűzés, eh, erőforrás hatékony, zöld és versenyképes, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság. Harmadik célkitűzés, a kockázatok kezelése, mely kockázatok a közegészségügyet és a jólétet érintik. Ezek a célkitűzések tematikus célkitűzéseknek nevezhetőek, hiszen az Európai Unió fő prioritásait határozzák meg a tagállamokra nézve, a környezetvédelmi és éghajlatváltozási jogi végmányokra jogi vívmányok egészére vonatkozik. Tematikus célkitűzések ezek, és a negyedik célkitűzés javított végrehajtását is szolgálják, továbbá az ötödik célkitűzés a tudásalapúság, hatodik célkitűzés a ö, beruházások biztosítása ezen a téren, hetedik célkitűzés a környezetvédelmi integráció és szakpolitikai koherencia. És közben működik most már a számítógép is. Köszönöm. Ami ezt a hét célkitűzést illeti, itt ezek mellett van egy nyolcadik és egy kilencedik kiegészítő célkitűzés is. Város és globális kihívásokkal foglalkozik ez az éghajlatváltozás területén. Ezt a kettőt én horizontális célkitűzésnek nevezném ez nem pusztán kívánság, hanem kötező hatályú program a tagállamokra nézve és az unióra nézve, megfelelő lépéseket kell tenni minden egyes célkitűzés eléréséhez. A program egy sor szakpolitikai lépést sorol fel. Tíz percben nem tudom elmondani, hogy minden egyes szakpolitikai lépéssel kapcsolatban milyen eredményt értünk el. Én pusztán a globális képet fogom ismertetni, és rá is térnék gyorsan a második pontra. Melyek voltak a főbb eredmények? A az 1, 2, 3, valamint a 8 és 9-es horizontális célkitűzésekkel kapcsolatban megvizsgáltuk a standard értékelési kritériumokat. Ezek a kritériumok a relevancia, a koherencia, hatékonyság, hatásosság és az uniós többletérték. Ehhez jön egy hatodik kritérium, a tudás alaposság, ez nagyon fontos a szakpolitika esetében, főleg a környezetvédelem és éghajlatváltozás terén. Elmondanám, hogy néz ki az általános végrehajtási kép. Először is a három fő célkitűzés, valamint a két horizontális célkitűzés továbbra is releváns a jelenlegi szükségletekre. Van néhány szükséglet, amelyen még nem sikerült teljes mértékben foglalkozni. Másodszorban azt látjuk, hogy az, az ismeretek során is vannak hiátusok, vannak olyan területek is, ahol a tudást nem megfelelő módon használják fel, vagy nem eléggé. Harmadsorban azt láttuk, hogy a szakpolitikai koherencia problématikája is felvetődik, főleg az első, második és a harmadik célkitűzések esetében. A közös mezőgazdasági politika a legkiemelkedőbb példa, ez az a terület, amely a leginkább ütközik a környezetvédelmi és éghajlatváltozási célokkal. Negyedsorban a program célkitűzéseivel kapcsolatban az előrelépés vegyes képet mutat. Van néhány terület, amely végrehajtás szempontjából problematikusnak bizonyult. Az első célkitűzés alatt a biodiverzitás, második alatt a kezelés, a harmadsorban a kérelmek kezelése, harmadik célkitűzés esetében pedig a minőség a probléma. Így az első célkitűzés esetében a 2020-as év mint elérendő cél nem tűnik elérhetőnek. A harmadik célkitűzés esetében pedig még nincs elegendő adatunk. Ötödsorban a környezetvédelmi szakpolitikák szükségtelenül drágák, költségesek. Az uniós szintű finanszírozás nem felel meg a jelenlegi szükségleteknek, főleg a meglévő pénzek elköltése esetében szembesülnek problémákkal. Azok mellett a problémák mellett, amelyeket már megemlítettem, a szakpolitikai eszköz többletértéket jelent az unió és tagállamai számára, ahhoz, hogy a környezetvédelmi éghajlatváltozási szakpolitikákat végre lehessen hajtani. A hetedik program a nyolcadik a következő program példája lehet, de jobban egyszerűsíteni kellene azt, és jobban oda is kellene rá figyelni. A tanulmányban minden egyes célkitűzéssel kapcsolatban további részleteket láthatnak, és láthatják azt is, hogy az adott célkitűzést mi az, ami blokkolja, és mi az, ami előre mozdítja. Mondok is példát. Mondjuk azt, hogy például a természetvédelem érdekli önöket, akkor a tanulmányban megnézhetik, hogy a cselekvések végrehajtása hogy néz ki. Az első célkitűzésnél láthatják, hogy tudással, finanszírozással, koherenciával kapcsolatban merülnek fel problémák. Ugyanez vonatkozik a második, harmadik, nyolcadik és kilencedik célkitűzésekre is. A tanulmány egy sor javaslatot fogalmaz meg, és azt is, hogy a végrehajtás hogyan javítható ezek az ajánlások csak a, rá, azokra a helyzetekre vonatkozhatna, csak azokban a helyzetekben valósíthatóak meg, amelyekre vonatkoznak, tehát nagyon konkrétak. És végezetül beszélnék az adatforrásokról is. Nagyon sok adat áll rendelkezésre az egyes szakpolitikai cselekvések végrehajtásával kapcsolatban, de a tanulmányunkban nem tudtunk mindenre kitérni, mert akkor nem 300, hanem több ezer oldalra rugott volna a kötetünk. Kutatóként pedig nem ez a cél. Ezért inkább az olyan forrásokat néztük meg, amelyek a program kietekelésének célját szolgálják. Két adatforrás csoportunk volt. Az első az Európai Környezetvédelmi Ügynökség mutatókról szóló jelentése, melyet 2016-ban tettek közzé. Egyébként az ügynökség hamarosan közé teszi ennek a jelentésnek a ö, frissített verzióját, emellett pedig az Európai Bizottság 2017-ben egy környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálatot is közrebocsátott, a parlament plenárisán ebben a hónapban fogadtuk ezt el. Emellett a számvevőszéket is megkértük arra, hogy a különleges jelentéseikről készítsenek nekünk egy összesítést a környezetvédelemre vonatkozóan. Rendkívül informatívak voltak ezek az anyagok, viszont ezek közül egyik sem összpontosított mind a kilenc célkitűzésre. Ennek érdekében egy nyilvános konzultációt is megszerveztünk az érintett érdekelt felekkel 2017-ben, és megbeszéltük velük a program minden egyes lépésének a végrehajtását. Ez egyébként a programmal is összhangban van, hiszen negyedik cikkében az áll, hogy a program kiértékelésekor az érdekelt feleket is meg kell hallgatni. Jó néhány uniós intézménytől, 22 tagállamtól, nemzetközi szervezetektől, környezetvédelmi érdekvédelmi szervezetektől, fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervezetektől, ágazattól, kutatóktól, kaptunk hozzájárulásokat. A konzultáció eredményét a hatodik melléklet tartalmazza. Láthatják, hogy az érdekelt felek milyen, egy, milyen véleményt foglalnak el a környezetvédelmi és éghajlat változási szakpolitika minden egyes pontjával kapcsolatban. Itt annyiban is hagyom. Remélem, hogy ez az anyag az önök jelentése szempontjából is hasznos lesz, de emellett az MV szakbizottság minden egyes egyéb dossziéja esetében is hasznos lesz. Köszönöm szépen és szeretném az EPRS nevében az összes a konzultációban résztvevő érdeket félnek is köszönetet mondani. Emellett köszönetet mondok az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek, a számbevőszéknek, azt, hogy segítettek az adatgyűjtésben, és méltatnám a tegnapolis és tegnap X munkáját is az érdekelt felek konzultációjában munkatek közre, ők is itt vannak, tehát hozzájuk is lehet a mai napon kérdéseket intézni. Tessék! Köszönöm szépen! Now Én is köszönöm. Az előadónkhoz fordulok, parancsoljon asszonyom hogy szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, pálinkás jó reggelt mindenkinek. Kedves kollégák, mint ahogy tudjuk, a hetedik cselekvési program a környezetvédelem esetében rendkívül átfogó, sok célt tartalmaz, több szabályra hivatkozik. A környezetvédelemmel kapcsolatban minden egyes területre kitér. Ez a program valóságos kihívás. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik támogattak benne engem ebben a folyamatban, az EPRS-nek, főleg Ekaterinának az elvégzett munkát, hiszen ő koordinálta az érdekelt felek egyeztetését, és emellett létrehozták az imént ismertetett tanulmányt, valamint köz, ö, egyeztetett a tagállamokkal, civil szervezeteket, tagállamokkal, az állandó képviseletekkel itt az Brüsszelben, az érdekelt felek a konzultáció során hozzájárulást nyújtottak a tanulmányhoz, voltak fókuszcsoportok is, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a számvevőszék is hasznos hozzájárulást nyújtott ehhez az anyaghoz. Mivel a jelentés eleget kell, hogy tegyen egy bizonyos alaki követelménynek, nem lehetett hosszabb az anyag a tanulmány a legfontosabb problémákra tér ki, de azért érdemes további problémákkal is foglalkozni. Módosító indítványokat szeretnék benyújtani, azért, hogy a tanulmány pontjait figyelembe tudjuk venni. Ami a célkitűzést illeti, ezekre a tanulmány kitér, én most nem fogok ezekről beszélni, de összefoglalom azt, hogy melyek az én következtetéseim. A hetedik cselekvési program mal kapcsolatos végrehajtás egy vegyes képet ad. Bátorítóak a jelek bizonyos célkitűzések, célkitűzések esetében, például az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság területén, viszont a természeti tőke területén az előrehaladás rendkívül szegényes volt. Más esetekben pedig nem áll elegendő információ rendelkezés ahhoz, hogy teljes kiértékelést végezzünk a helyzetről. A kiértékelés során felbukkant néhány olyan téma, amely fontos a végrehajtás javítása szempontjából. Elsősorban hangsúlyoznám, hogy koherencia áll fenn a cselekvési program és más uniós szakpolitikák között. Többször elhangzott, hogy a KAP ütközik a környezetvédelmi cselekvési programmal, és ez a konfliktus elég jelentős mind a három tematikus célkitűzést érinti, a természeti tőkét, az erőforrások hatékonyságát és a környezetvédelmi kockázatok ügyre gyakorolt hatását is. Az élelmiszergyártás erőforrás hatékony, és nagy a nyomás a természeti tőkére is. Van potenciál abban, hogy az erőforrásokat takarítsunk meg, és a környezeti kihatásokat is csökkentsük. Ehhez viszont ki kell igazítani a kapot. Figyelembe kell venni az ökoszisztéma szolgáltatások védelmét, és csökkenteni kell az élelmiszer hulladékok mennyiségét is. Az uniós szakpolitikákkal való koherencia, beleértve a halászati szakpolitikát és a tenté szakpolitikáját is szintén fontos. A másik téma a tudásokkal kapcsolatban kialakult hiány. Egy sor kulcs témával kapcsolatban nem rendelkezünk információkkal, például a vegyi anyagok vegyes hatásaival és a nano anyagokkal kapcsolatban. Az elmúlt időben szereztünk ugyan bizonyos információkat, de azt is látjuk, hogy ezeket a az információkat a szakpolitikai döntéshozatalban nem mindig hasznosítják. Például az endokrin diszruptorok kapcsán a jogalkotók vonakodnak attól, hogy figyelembe vegyék a szakértői tudást, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Gert szeretném arra kérni, hogy több mutatót dolgozzon ki, annak érdekében, hogy az ilyen szakpolitikákat figyelni lehessen. Nem bírálom az ügynökség munkáját, sőt, a jelentéseik rendkívül hasznosak voltak, viszont további mutatókra van szükségünk annak érdekében, hogy jobban megértsük a végrehajtás módját. Annak érdekében, hogy több mutató dolgozunk ki, több adatra van szükség, és valószínűleg éppen ezért több szereplőt is be kell vonni. Ezt meg lehet tenni a tagállamokkal való együttműködésben, és a bizottság is támogatást nyújthat. A harmadik pont, amiről beszélni szeretnék, a finanszírozás. A célkitűzések finanszírozásának hiánya tagállami szinten probléma lehet. Az Európai Unió szintjén viszont nem a pénz hiányzik, hanem az a probléma, hogy hogyan költik el a pénzeket. Az Európai Számvevőszék jelentése azt mutatja, hogy a beruházások nem hozzák meg a kívánt eredményt. Őszintén szólva, a pénzt elpazarolják, létez, sok esetben létezett a pénz, viszont elpazarolták a lehetőségeket. Emellett vannak olyan példák is, amelynek során mondhatjuk, hogy a pénzt jól költötték el, például javítottak az ivóvíz minőségén. De az potenciált még nem sikerült teljes mértékben minden területen kiaknázni. A bizottság szerepét szeretném itt erősíteni, hiszen biztosítaniuk kell az, hogy a pénzeket megfelelő módon költsék el. Ez az én kiértékelésem a helyzetről, a hetedik cselekvési program végrehajtásról, és arról, hogy a végrehajtás hogyan javítható. Egyet értek az érdekelt felek véleményével, hogy a program pozitív módon befolyásolja a szakpolitikai döntéshozatalt, és vannak előnyei, viszont a végrehajtás során komoly problémák merülnek fel. A tudáshiány, az egyéb szakpolitikákkal való koherencia és a finanszírozás azok a területek, amelyek esetében jelentős módon javítani lehetne a helyzeten. Ami pedig a jövőbeli cselekvési programokat illeti a 2020 utáni időszakban, az érdekelt felek úgy gondolják, hogy egy nyolcadik cselekvési programot kellene elfogadni. Sokan javaslatot is tettek arra, hogy bővítsük ki ennek a programnak a hatáját. Egyetértek azzal, hogy szükségünk van egy nyolcadik programra, és támogatom azt, amit elmondtak a pozitív visszajelzések során, hogy vegyük figyelembe a jelenlegi programot. Járjunk el azonban óvatosan a jövőbeni programok hatájával kapcsolatban. Még nem tudjuk, hogy 2020 után melyek lesznek a célkitűzések. Az jó, ha van víziónk és ambíciónk, csak a gyakorlatban alkalmazni is kellene. Messze vagyunk még attól, hogy a jelenlegi célkitűzéseinket elérjük, ha a légszennyezést nézzük például, vagy a természeti tőkét. Nagyon érdekelne engem a kollégáim véleménye az említett felsorolt témákban, és nyitott vagyok az ötletek, gondolatok előtt is. Említettem, hogy a szöveg alaki követelményei miatt nem tudtam mindent belevenni az anyagba, ezért módosító indítványokat fogok benyújtani, és várom a kollégák javaslatait is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a felolvasást, képviselőasszony. Az árnyék előadókkal folytatjuk. Elsőként Polcsak úrnak adok szót. Parancsoljon. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Chci poděkovat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönettel tartozunk az előadó asszonynak, mert a jelentés tervezett kiváló felolvasta a legfontosabb elemeit ennek a jelentésnek. Valóban a környezetvédelem a jövőnk kulcsa. Véleményem szerint elengedhetetlen, hogy ambíciózus célokat tűzzünk ki magunk elé, ugyanakkor ezeket világosan kell meghatározni, a három prioritásos célkitűzés eh, elemzésével egyetértek. Véleményem szerint a tudáshiány, az ismerethiány gyakran eh, gátolja a célok eh, meg Valósítását a második célkitűzés az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság terén kiválóak az eredmények, más területen azonban igencsak elszomorítóak az eredmények, ahogy ezt ki kell mondanunk, és hogy, ahogy azt az előadasszony le is írja. A városok fenntarthatósága és a város fejlesztés terén a szuburbanizációról, mint jelenségről muszáj beszélnünk. Óriási agglomerációk alakulnak ki Európa városai körül, ez óriás kihívás a jövőnket illetően. A suburbanizace e, těch, toho přilehlého prstence okolí měst. A a fejlesztési elképzelések hiánya miatt nem tudjuk igazából ellenőrzésünk alatt tartani a városok fejlődését és növekedését. Azt tudjuk, hogy az emberi egészségre ez milyen veszélyeket uh, jelent. Szerintem ezzel bővítenünk kellene a jelentést. Ami a közösségi agrárpolitikát illeti, a kritikus elemzéssel egyetértek, amelyet elmondott a kollégina saját politikáink tekintetében is érdemes eh, megfelelően élni a kritika eszközével. Itt van például az első generációs bioüzemanyagok támogatása egyes tagállamokban. Ez a visszafelesült el, tehát negatív hatással bír mind a mezőgazdaság, mind a környezetvédelem szempontjából. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy beismerjük, hogy egyrészt néha balul sül el az, amit szakpolitikaként az Európai Unió kitalál. Másrészt a szubszidiaritás elve sem mindig működik megfelelően, a tagállamok gyakran erre hivatkoznak, de túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk a szubszidiaritás elvének végrehajtására, akkor az Európai Unió közös céljainak a megvalósulása kerülhet veszélybe. Szerintem erre is utalnunk kellene a jelentésben. Egy pár módosító indítványt fogok benyújtani, mert ahogy említettem, a kollégina jelentés tervezete alapvetően kiváló. A jövőbe vetett tekintettel kell gondolnunk a környezetvédelmi keret programra. A raportőr úgy tűnik, hogy hezitál, szerintem nem szabad kiterjeszteni ennek a nem szabad túl nagy merítéssel közelítenünk ehhez valóban, inkább 20, 2020 után minél szükeben kell megállapítanunk a célkitűzéseket. Eszméker úr a következő. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni a kollégáim szavaihoz. Köszönjük szépen Szörbu asszonynak ezt a jelentés tervezetet. Ez jó kiinduló pont. Az elmúlt három évben az ENVI szakbizottságban, főleg a körkörös gazdasággal, valamint a hulladékokkal foglalkoztam, valamint a természeti biodiversitással, és emellett a légszennyezéssel, valamint a széndiokszid kibocsátással is. Azt láttam, hogy az uniós környezetvédelmi előírások, melyek egyébként szigorúak, ütköznek a végrehajtással. Egy sor referencia anyagunk van. Például a 2015-ös jelentésre gondolok, emellett a természet eh, helyzetéről szóló anyagra, és egyébként a környezetvédelmi végrehajtásról a bizottság egy felülvizsgálatot jelentett be. Ez jó eszköz ahhoz, hogy javítsunk a környezetvédelmi jogalkotáson is. Ha a dolgok jelenlegi állását nézzük a hetedik cselekvési programmal kapcsolatban, akkor elmondható az, hogy déjà vu érzésünk van, hiszen a jobb végrehajtás szükséges, tehát a probléma nem a szigorú szabály, de ezek a szabályok egyelőre csak papíron vannak. Nem egyeztetnek megfelelő módon a különböző szakpolitikai területek, kicsi a politikai hajlandóság, és finanszírozási problémák is vannak, és a többi, és a többi. Tehát tudjuk, hogy a páciensük miben szenved. Az jelentésnek nem csak a problémákat kellene felsorolnia, hanem konkrét megoldásokat is. A módosító indítványaim erre fognak összpontosítani. Azért, hogy világosan üzenjen az MV szakbizottságunk. Ma kiózanító tájékoztatást kaptunk a parlamenti szolgálatoktól a helyzetről, ezt figyelembe kell vennünk. Szörbú Képviselőasszonynak köszönöm a tervezetet, és állok elébe a konstruktív együttműködésnek. Köszönöm szépen. Mr. Eck is saying. Most egy kerület fogjuk meghallgatni. Eck. Eck úr. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt kollégák. Először is nagyon köszönöm az előadónak ezt a nagyon fontos jelentést. Egy sor cél már megvalósult, más célokat nem lehet olyan könnyen elérni, bár a parlament hajlandóságot tanúsít a helyzet javítására, sokszor azonban a konzekvens végrehajtás a probléma. Egyetértek az előadóval abban, hogy bíráljuk a kapot. Mondanék néhány szót a természeti tőkéről. Az elmúlt, a legutóbbi félidős értékelés a sokféleségi stratégiáról azt mutatja, hogy az európai ökoszisztémák súlyosan károsodottak 2015-ben, az Európai Unió nem a megfelelő úton tartózkodott, hogy a fajok eltűnését megakadályozza. Az ökoszisztémák nagyon nagy százaléka továbbra is veszélyes helyzetben van. Annak érdekében, hogy a helyzetet visszafordítsuk, a mezőgazdaságot, halászatot, idegenforgalmat meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy felismerjük, melyek azok a problémák, amelyek a biodiverzitás gyengítéséhez vezetnek, és ezeket a problémákat a lehető leggyorsabban fel is kell számolnunk. A jelentéssel összhangban voltak olyan hangok is, melyek a drasztikus farkasállomány csökkentést kérték Európában. Nem felső határt kell szabnunk és küszöbértékeket a ö, farkasokra, hanem az állományt kell védenünk. Éljünk együtt a természettel, ahelyett, hogy tönkretennénk azért, mert ha a természetet tönkretesszük, akkor magunknak is ártunk, és a következő generációknak is. Nagyon várom ezt a jelentést, igyekezünk valami jót útnak indítani. Köszönöm szépen, Morgan asszony. Øh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Nos, látható, hogy vannak olyan ágazatok, ahol erősen eltér a helyzet. Láthattuk is, az emberek is ezt mondják, de az a gond, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek akár el is tűn, tűnhetnek. Vannak Dán jelentések, miszerint bizonyos ágazatok egész egyszerűen visszafejlődnek. Például a biodiverzitásról is beszélhetünk. Ezek számunkra nagyon fontosak. Nagyon fontos, hogy a természetet védjük. Éppen ezért mindenképpen nagyobb hangsúlyt kéne erre helyezni. Hogyha hogyha nem 15 évre fókuszálnánk, hanem 5 évre, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt érhetnénk el. Például a glifozáttal kapcsolatban már nagyon jól tudjuk, hogy ezek a rovarok, ez, ez, a glifozát a rovarokra veszélyes, mégis ilyen döntés született tegnap. Szerintem ennek súlyos következményei lesznek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az itt a Környezetvédelmi Bizottságban hozott döntéseinket összekössük más szakpolitikákban hozott döntéseinkkel mindenki ránk figyel, a bizottság is, a külvilág is, de kérem szépen, lehet, hogy amit csinálunk, az végül is egyáltalán nem jó. Szerintem sokkal komolyabban kéne venni a munkánkat. A tagállamokkal és a bizottsággal is kommunikálnunk kell, el kell mondanunk, hogy mi a feladatunk, és vállalni kell ezért a felelősséget. Nagyon fontos, hogy betartsuk az ígéreteinket. Azt is tudjuk, hogy nincs megfelelő bizalom, bizalom az európai polgárok és az EU között. Ez részben annak köszönhető, hogy nem vállaljuk a felelősséget döntéseinkért, illetve hogy nem tartjuk be az ígéreteinket. Beszéltünk a klíma és a kvóták kapcsolatáról. Vannak olyan tanulmányok, amelyek kimutatják, hogy itt sem megfelelő a jogszabályok végrehajtása. Nyilvánvaló, hogy a biodiverzitás fontos a klíma szempontjából, de kérem szépen, a természetet eh, hagyni kell érvényesülni. A széndiokszid eh, kibocsátás növekedésének szörnyűséges hatása van a biodiverzitásra. Ezt komolyan kell venni. Köszönetet szeretnék még mondani jelentéstevőnek, nagyon komoly munkát végzett, illetve szeretném kérni a bizottságtól azt, hogy vegye egy kicsit komolyabban a dolgot, Timmermans úrral mindenképpen még egyszer beszélni kell erről, de a, a természet, a környezet de nem apróság, ez nem egy mellékes dolog, ez nagyon is fontos, hogyha nem közösen hozunk döntéseket, akkor végül semmi sem történik, és ez egyáltalán nem tesz jót a természetnek. Köszönöm szépen. Ezzel az árnyék jelentéstevő hozzászólásainak végére értünk. Most a többiek következnek. Ki szeretne még hozzászólni ebben a témában, Langen úr? Ja, vielen Dank an äh, uns. Köszönöm szépen a szakpolitikai osztálynak a tanulmányt, és Joanna Szörbunak is a jelentést a hetedik cselekvési program kapcsán én a frakcióm nevében jelentéstevő voltam, emlékeznek is az együttműködésünkre. A hetedik cselekvési program jó, a végrehajtás viszont csak részben jó, és sajnos nem annyira jó, mint amennyire jónak lennie kellene. Elhangzott már, hogy ennek mi az oka jogot alkotunk, 28-ak bolintanak erre rá, viszont a tagállamok ezt nem hajtják végre. Már a hetedik cselekvési program esetében is nagy hangsúlyt helyeztünk a végrehajtásra, de ez továbbra is hiányos. A bizottságot bátorítanám, hiszen a bizottság a szerződések őre, ezért tegyen többet a tagállamokkal karöltve, annak érdekében, hogy kiderítse, melyek is a hiányos végrehajtás okai. És ha a szabályokat nem követik, akkor bátorkodjon szankciókat sújtani, sújtani a tagállamokkal. Két másik tagállammal határos a hazám ott abban a régióban, ahol élek, és ott is látom, hogy mennyire lassú a végrehajtás, látom azt is, hogy a környezetvédelmi politikák hogyan alakulnak. Először csak fenyegetik az adott tagállamot azzal, hogy jogsértési eljárást indítanak el, de néha az is elegendő. Szörbó asszony említette a pénzhiányt, ez igaz, részben igaz, részben nem. A Natura 2000 tekintetében és a védett területekre vonatkozóan hiányoznak a pénzek ha azt látom, hogy át kell alakítanunk a társadalmunkat az éghajlatvédelem és az erőforrás hiány miatt, akkor azt mondom, hogy az uniós költségvetésből a pénz kevés, az eszközök 80%-a, mely nem minősített környezetvédelemre ö, fordítódik, de jobb ban biztosítani kellene a végrehajtást. A hetedik cselekvési program óta, megszületése óta megszületett a Párizsi nyilatkozat is, és ott vannak az SDG-k, és éppen ezért erősíteni kellene a szakpolitikai koherenciát. Minden területen meg kell jelennie a környezetvédelemnek. Említették a mezőgazdaságot, ez szívügyünk, hiszen a környezet tehát nem tartja tiszteletben a mezőgazdaság. Mindenképpen szükség lesz egy nyolcadik cselekvési programra a következő időben természetesen. Ami pedig a hetedik cselekvési program célkitűzéseit illeti, ezek továbbra is érvényesek. Nem kell újra feltárnunk a spanyol viaszt. Ezekre kellene összpontosítani, mélyebbre kellene ásni, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy alakult az, ami mellett elköteztük magunkat, ebből kell egy jó programot alkotnunk. A bizottság legyen ambiciózusabb a környezetvédelmi ö, során, lehet, hogy az újabb bizottság, a Juncker bizottságnál ambiciózusabb lesz majd. Köszönöm szépen, Püller asszony, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen a közös mezőgazdasági politikát különleges problémaként nevezi meg a jelentés. Való igaz, a lehető legnagyobb fokú koherenciát biztosítani kellene más politikai célokkal. A koherencia azt jelenti, hogy a hatások kiegészítik egymást, és nem semlegesítik. Ha megnézem a következtetéseket, akkor itt len, el kell mondanom, hogy van egy személyes kérésem. A koherencia nem jelentheti azt, hogy egy szakpolitikai terület, egy másik szakpolitikai terület mozgásterét behatárolja. So, minden eh, célkitűzést egymással ki kell egyensúlyozni. A kapnak a feladata az élelmiszer biztonságának a biztosítása, az élelmiszerek elérhető áron történő biztosítása. Viszont ez eh, nek figyelembe kell védeni a környezeti hatásokat is. Emellett azonban a környezetvédelmi és éghajlatváltozási politikánkat is felül kell vizsgálnunk, és úgy alakítanunk, hogy megfizethető élelmiszert lehessen gyártani. A zöldítéssel kapcsolatban is van egy megjegyzésem. Azt mondták, hogy ez rossz, ez nem jó. Viszont ha megnézem ezeket a zöldítési intézkedéseket, meg kell állapítanom, hogy a szántóföldek 5%-a kellett volna, hogy a zöldítésre forduljon, ehelyett viszont 8%-ot használtak fel a gazdák. De a tan- hatásokat most még nem tudjuk kiértékelni, túl korai lenne. A jelentéstevő a széndiokszid kibocsátást említette. Itt a szakbizottságban el kell mondanom azt, hogy ha 300 ezer elsőbséget élvező szántóföldet növényvédőszerrel kezelnénk, akkor azt látnánk, hogy annyi széndiokszidot spórolnánk meg, mintha egy milliárd kilométernyi utat nem tettek volna meg a gépjárművek. Hiszen különben széndiokszid szabadul fel. Még említette problémát, az élelmiszer pazarlás kérdését a tényleges élelmiszer 53%-át a háztartások termelik. A háztartásokra kell éppen ezért összpontosítanunk, és nem a kapra ilyen tekintetben. És még említett valamit, ami számomra szívügy, a tiszta ivóvíz, mindannyian szeretnénk tiszta ivóvízhez hozzájutni. Ha az ivóvizet nézzük, akkor kérve kérem, hogy vegyük figyelembe a csatornázást is. Európán belül a csatornázás, a szennyvíz kezelés is nagyon fontos, viszont sok helyre elavult. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Még valami, mezőgazdaság. Véleményem szerint a mezőgazdaságnak nem elsődleges szándéka ártani a környezetnek. A területeket, a szántóföldeket, a talajt szeretnénk átadni a következő generációknak is. Ezt is figyelembe kell venni a következő jelentésnek. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Ben, köszönjük. Van még valaki? If not, I turn... Úgy látom, hogy senki, akkor az Európai Bizottságnak kell megadnunk a szót, Rosenstock úrnak. Vagy... Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Mi is köszönjük az előadó asszonynak ezt a <clears throat> csodálatos jelentéstervezetet, amely megerősíti, hogy a hetedik környezetvédelmi keretprogram hasznos eszköze annak, hogy koherens módon hajtsuk végre a környezetvédelmi szakpolitikánkat. Örülünk annak, hogy az előadasszony erre a következtetésre jutott. Az időzítés is fontos szempontunkból, ugyanis lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben figyelembe vegyük az önök ajánlásait a saját eh, elemzésünk során. Ez az elemzési folyamat egyébként elkezdődött. Erre vonatkozóan november elején adtunk ki egy várható menetrendet, úgynevezett úti tervet, amely az eh, önértékelési eh, módszertant is tartalmazza. Az Európai Bizottság Better Regulation, azaz jobb jogszabályalkotás témájának szentelt honlapján is megtalálható. Mi úgy érezzük, hogy az önök munkája kiegészíti a miénket. Önök a három legfontosabb prioritásra koncentráltak a hetedik keretprogramon belül, illetve a környezetvédelmi ügynökségekre. Mi úgy döntöttünk, hogy a teljes struktúrára, illetve a keretprogram stratégiai szerepére koncentrálnánk majd. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk, hogy a megfelelő a stratégia. A hetedik keretprogramnak köszönhetően gyorsabb, jobban koordinált fellépést valósítottunk meg, illetve bármiféle szinergia létrejötte annak érdekében, hogy a pénzek felhasználását, illetve az eredmények megvalósítását javítsuk. Többen felvetették a végrehajtás kérdését, a finanszírozás kérdését, a tudás alapú megközelítést, illetve azt, hogy hogyan tudunk érvényt szerezni a szabályoknak. Ezt az utolsó hozzászólásban hallhattuk. Nos, keressük azokat a jelzőszámokat, amelyek nem csak az 1-2-3-as célkitűzésekre vonatkoznak, hanem a többi prioritásra is, például a környezetvédelmi irányítás és kormányzás témájában. Emellett egy jóval célzottabb konzultációt is folytatunk, remélhetőleg az egész folyamat jövő nyárra lezárulhat. Ha megengedik, akkor négy ajánlásukra röviden kitérnék a jövő év elejére tervezett javaslataink, biztos vagyok benne, hogy reagálnak a felvetett problémákra. Például a víz újra felhasználás, a műanyag stratégia, illetve a fenntartható finanszírozásra vonatkozó stratégia mind-mind jövő év elején látnak majd napvilágot. Az év vége előtt elfogadunk egy olyan közleményt, amely majd a közösségi agrárpolitika modernizálására és egyszerűsítésére utal. Juncker úr is elmondta már, hogy a célunk az, hogy minél nagyobb mértékben segítse a közösségi agrárpolitika a prioritások megvalósítását, fenntartható fejlődés, Párizsi eh, éghajlatpolitika és így tovább. Az Európai Bizottság számára a legnagyobb kihívás jövő év során persze az lesz, hogy a több éves pénzügyi keretet ki kell dolgoznunk, eh, jövő év májusában tervezünk benyújtani az erre vonatkozó javaslatunkat. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság kulcsfontosságú szerepet kapnak majd de mindebben. Ami pedig a környezetvédelemre fordított összegeket illeti, ez a kérdés is felmerült itt. Nos, van a LIFE nevű pénzügyi eszközünk, de hát a többi alapban, főként a kohéziós alapban jelentős pénzeket költünk erre a célra. Egy környezetvédelmi tudás közösséget hoztunk létre, amely pontosan az említett cél szolgálja. Emellett, és ezt is a jövő elejére várjuk, hogy elfogadásra kerül, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtását felügyelő tervet is elfogadjuk, az SDG-kre vonatkozó monitoring tervet szintén. Tehát a három megközelítés koherenciája azt hiszem kulcsfontosságú lesz. Köszönöm. Thank you very much. Now, Madam if you want to... Köszönöm. Uh, yes, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak ezt a sok észrevételt, köszönöm a véleményüket, köszönet a bizottságnak is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nekem az a feladatom, hogy megoldásokat javasoljak, ezt módosítókkal fogom megtenni, közösen a többiekkel. Először is a városok e levegő minőségének és közlekedésének megoldásait szeretném egy csomagban tárgyalni, illetve élelmiszerbiztonság, ahogy önök is említették, ez nagyon fontos. Aztán az élelmiszer hulladék kérdése is fontos. Várom a javaslatokat a kollégáktól. Szerintem közösen hamar le tudjuk zárni ezt a jelentést, és ez mindenképpen jó jel lesz az a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről. Köszönöm még egyszer, és mondom, várom a módosítókat. Elnök, köszönöm szépen! Köszönet még egyszer a szakértőknek, a jelentéstevőnek, illetve a kollégáknak. A módosítók határának, módosítók benyújtásának határideje december 5-e reggel, február 27-én jövőre lesz majd a szavazás ebben a témában, itt a szakbizottságban. Ezzel lezárjuk a vitát. A következő napirendi pontunk pedig a szavazás lesz. Egy fél óra múlva fogunk kezdeni fél tizenegykor, addig szünet lesz.

Hello everyone, maybe what like... Kollégák, hölgyeim és uraim, kedves nézőink, hallgatóink, érdeklődők, vendégek, asszisztensek, szakértők, mindenki kérem készítse elő a szavazó kártyáját. we can start the voting procedure because we still have work. Csapjunk a lovak közé, még rengeteg tennivalónk van a szavazás után, úgyhogy próbáljunk túlesni a nehezén, kollégák. Okay, is everyone ready? Köszönöm, felkészült mindenki, élesítik a szavazó kártyáikat? Kasszin... Opportunity of voting. Direct electronically. Okay, I can see everyone took the seat. Úgy látom, hogy mindenkinek sikerült helyet foglalnia. Lássuk az első szavazásunkat. Kifogás az eljárási szabályzat 120 cikke alapján foszthatok a húsokban. Elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk. Újabb kifogás. Édesítőszerek finom pékárukban való használata. Témájában szavazást megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. a dohánytermékek nyomókövethetőségi követhetőségi rendszerének létrehozására és működésére vonatkozó technikai standardok vagy szabványok. Kifogás, megint csak elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. És már le is zárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Következik újabb kifogás, dohánytermékekre alkalmazandó biztonsági elemekre vonatkozó technikai standardok témájában. Szavazást megnyitom, Szavazás lezárom, ezt sem fogadtuk el. Újabb kifogás következik. A glifozát hatóanyag jóváhagyás időszakának meghosszabbítása. The vote is open. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom és nem fogadtuk el a kifogást. Which is this is the next one? Yes. The next uh, vote is on. Szavazásunk a kozmetikai célú állatkísérletek a globális betiltása, beszüntetése, egy kérdés az Európai Bizottsághoz. Elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. Majd lezárom, és egyhangúan elfogadtuk. Next vote. Proposal for a council. Következő szavazás. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti az Unió és a Svájci Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom és elfogadtuk. Van egy, még egy szóbeli kérdésünk, ezt a tanácshoz intézzük majd. Köszönöm. We go back to the global ban to end. Még mind visszatérünk a kozmetikai célvállalat kísérletek globális betiltásához, hiszen csak a bizottsághoz intézendő szóbeli kérdésről szavaztunk, a tanácshoz intézendő kérdésről nem, úgyhogy erről is szavazzunk a szavazást. Megnyitom. kozmetikai célú kísérlete globális betiltása, szóbeli kérdés a tanácshoz. Mondom még egyszer, a szavazást lezárom egyhangúan elfogadtuk. Jó, bonyolultabb témák, illetve szavazások következnek. Nemzetközi óceánpolitikai irányítást az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartott fejlődési célok összefüggésében Előadom Faria úr, 70-es módosító mellette, ellene. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Még egyszer, kettes kompromisszum mellette elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, e, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80, nem, 90, nem. 91-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Halászati Bizottság hatos módosítója mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Fisheries 9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 96-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, el nem fogadtuk el. 98-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 207-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 108-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 110-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette 111-es. Nem fogadtuk el, szerintem. 102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Fisheries 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 121-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 123-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 124-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 125-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 100. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 125-öset. The vote is open. And it's closed. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el, valóban szoros volt. 126-ossal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 130-as, nem, 131-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 131-es? Nem, halászati bizottság 5-ösek következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Fisheries 2-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 139-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 140-es mellette ellene tartózkodik, a szocialistákról fogalmam sincs, próbáljuk meg még egyszer, 140-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Fisheries 19-es, jó, 140-eset ellenőrizik elektronikusan, szavazást megnyitom. És lezárom. És elfogadtuk. Köszönöm. Hatos kompromisszum mellette ellen tartózkodik. Elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 151-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 152-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Aztán lássuk csak, melyik módosító jön. 95-ös mellette. If the compromise is rejected, we need to vote on the amendments covered by the compromise. Kompromisszumot nem fogadtuk el, ezért az alátartozó módosítókról szavazunk, kedves kollégák. 95-ös mellette Fogadtuk el a legutóbbi kompromisszumot. Jó, akkor ellenőrizzük elektronikusan a 8-as számot viselő kompromisszumot, amit az, idén kész, az imént készféltartással elutasítottak. Lássuk, hogy elektronikusan is ugyanígy döntenek egy 8-as kompromisszum. és valóban nem fogadtuk el, tehát akkor az ide tartozó módosítókról kell szavazni akkor. Tehát 95-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellett, 17-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodik. Fogalmam sincs, ellenőrzik elektronikusan. vote is open. And it's close. Adopted. Fogadtuk. akár meg is szavazhatták volna a kompromisszumot, hogyha minden ide tartozó módosítót megszavaztak, de hát mindegy. Érdekes. 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 175-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 176 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 177-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 178-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 179-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 180-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 184 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 189 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 191-es és Fisheries 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 16-os mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201-202 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 209-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Két részenként szavazunk a 210-esről. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2.13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2.14 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 2.15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2.16 mellette ellene tartózkodik. 216 még egyszer mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 217 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2 8 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 2.19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 2.21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 2.22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk, nem 2.24 két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 2.25 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2.26 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2.34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2.35 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2.36 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ke Tran 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2.37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2.38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 239 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 11-es mellette ellene tartózkodik. Még egyszer, Tran 11 mellette ellene elfogadtuk. 240-es. Lesz csak? Jó, ellenőrizzük a Tran 11-est a biztonság kedvéért. The vote is open for Tran 11. esről szavazunk, ECR szavaz, vagy nem szavaz az ECR. Csak kérdezném. Akkor lezárom a szavazást. 214, 240 ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 241 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 243 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 244 mellette ellene tartózkodók. Nem emelték a kezüket. Ki van mellette? 244-ről szavazunk. Ellene. Elutasítva. 240 245 mellette ellene, tartózkodók elfogadók 246 mellette ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 246-ról szavazom, megnyitom a szavazást. It's closed. It is adopted. Elfogadtuk. 247 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 248 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 249 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 250 mellette, ellene, tartózkodók, abba, elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 252 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 253 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 254 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 255 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 256 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 257-ről két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 258 mellette, e tartózkodók, elfogadtuk 259 mellette ellene tartózkodok, 260 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 261 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 262 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 264 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 265 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 266 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 267 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Tran 10 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettes hivatkozás mellette, ellene tartózkodók. Hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Mi mindig trannál maradunk? Nem. Nem, ennek a végére jutottunk. Akkor következik a, következik a mi módosítóink, 22 nem, erről nem kell szavazni, és mit az elnök, akkor egyes. Ki van az egyes mellett? Mert ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettő mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes. És a tran ötös hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hat nem. Ez okafogyottá vált. 10 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tran. 16-os hivatkozás mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Következőről nem kell. 13 és Tran 8-as hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogad 14 és Tran 18-as hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös és Tran 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 és 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17, 28 mellette ellene 19, ö, el, elfogadtuk. Tran 5-ös hivatkozás mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 18 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a 35-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. You know that some groups didn't raise a hand at all, so I couldn't guess. The vote is closed. It is adopted. Elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20, 37 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 42 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk 43, 43 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodók 48 mellett ki volt? Ellene? Ezt ellenőrizni fogjuk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 27 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 49 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 50 mellette. Ellene. Az 50-es mellett ki van? Elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk.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 61-es mellett ki van? Elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 mellette, ellene elfogadtuk. 69 mellette, ellene, elfogadtuk. Halászat 3 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Halászat 7 mellette, ellene, elfogadtuk. Halászat 8 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Itt most sok halászati bizottsági módosító van, csak a számot mondom, tízes mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 17. Jó, akkor nézzük meg még egyszer a 15-öst. 15-ös mellett ki van? Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrzik a 22-est. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 28 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk, a 32-esről szavazunk. The vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette, ellene. Nem. Ki volt mellette? Tehát 42-es mellett ki van, ellene tartózkodók. Hát ezt meg kéne néznünk gépi úton, és 42 es szavazunk. I was mislead by some hands. The vote is closed. Nem láttam. Világosan lezárom a szavazást. Egyértelmű, hogy elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Európai Szolidaritási Testületről szavazunk. Amendment 76 who is in favor, against, abstentions rejected. Compromise 6A in favor, against abstentions rejected compromise 6b in favor you want to check a hatos at ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a hatos at. Hat a kompromisszum, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elutasító. 6B kompromisszum. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jól. Máshogy volt a többség, máshogy alakult, de megnyitom a szavazást, hat béről szavazunk tehát. And the vote is, uh, you, you didn't vote all of you. Nem szavazott mindenki. mert hát mindenki maga dönt, hogy szavaz-e vagy sem. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 77-es covered by six or B. Yeah, okay, I can see. 12. Tizenkettő 12 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 79 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 5 A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 5 B kompromisszum. Ellenőrizik az 5 át? Jó úgyis ugyanaz lesz. 5 a kompromisszumra megnyitom a szavazást. And is close. It is rejected. Compromise Elutasítva 5B kompromisszum. Mellette. Senki nem emeli a kezét. 5B ellene. Ellenőrizni fogjuk az 5B-t. Nem látom a kezeket. Megnyitom a szavazást az 5B-ről. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. Then we go by amendment 13. Akkor a 13-as módosító következik, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 80-as. Ellenőrzik a 13-ast? Azt szeretné? 13-asról szavazunk, akkor megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elutasítva. 80-as következik. Ki támogatja a 80-as? Ellene. Elutasítva 81 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 83 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene. Kitartózkodik. Az aldétól semmit nem láttam. Még egyszer fussunk neki, négyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodok, ezt ellenőrizni kell tehát. Megnyitom a szavazást. So you change depending on the compromise what you are supporting. It's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es következik. Okay, so 87. 87-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 88 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 90 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 19-es. A 18-ast ellenőrizzük? Jó, Megnyitom a szavazást a 18-asról. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102-esről két részben első rész, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva vagy nem. Hát ezt ellenőrizni fogjuk, a második részről szavazunk. 102-es második részéről, mert nem nagyon emelték a kezüket. The vote is close. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodók. Elutasítottuk 104 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizni fogjuk a 106-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók Hármas kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 23-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 110-es következik mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk 24-es mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk 25 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 114 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk van egy szóbeli módosítónk az S17-eshez. Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítóra vonatkozóan? Nem, akkor a szóbeli módosított formában a 117-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugyanez a 118-esre van-e valakinek ellenvetése? Nem, akkor a 118 es szavazzunk módosított formájában. Mellette ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk ugyanez a 119-essel kapcsolatban. Nincs senkinek ellenvetése, akkor szavazzunk róla mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 120-as, ugyanez nincs ellenvetés, mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 121-es következik, mellette ellene tartózkodók. Ellenőr, ellenőrizni fogjuk a 121-est, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom elfogad. 122 in favor. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadva 30-as, ki van mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 31 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 32 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 128 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 129 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 130 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 131 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 132 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodok, elutasítva négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom a szolgást. Lezárom. Elutasítva 49 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 50 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 51 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 52 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 53 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodok, elutasítva 64 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 65 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 66 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 67 mellette ellene tartózkodok, elfogadva 68 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 75 mellette ellene tartózkodok. Nem láttam senkit az áldiból, tehát 75 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Most pedig szavazzunk a véleménytervezetről módosított formájában. Megnyitom a szavazást. And it is adopted. Elfogadtuk. Next vote electronically on the compromise agreed on ETS. Következő a, az ETS-sel kapcsolatos anyag, az egész anyagról szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom, és elfogadtuk. That's all. That was... Ennyi volt, köszönöm szépen. Köszönöm a szavazásom való részvételt. Ah, right in time. Yeah.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 egy állásolásra irányuló tervezet, indítvány, kozmetikai célú állatkísérletek globális beszüntetése, egy sortás jelentéstevőnk van. Pétikeinen asszony nevében itt van valaki? Ha nem, akkor Dália asszonynak adok szót. Grazie, um, chair, o grazie, kolléga, din, ne diskutu, dan... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megengedték, hogy megbeszéljük ezt a pontot, és hogy napi renden van. Tudjuk, hogy az állampolgáraink számára mennyire fontos ez a pont, ez a téma. Sokat vitáznak róla, nagyon sok a tájékoztatás is ebben a témában. Ezzel a témával kapcsolatban az Európai Unió bebizonyította, hogy vezető szerepet játszik az adott területen. Az állatkísérletek betiltásáról van szó a kozmetikumok gyártásakor. Az Európai Unió teljes mértékben beszüntette ezeket az állatkísérleteket. kísérleteket és tiltja az olyan termékek, kozmetikumok forgalmazását, melyek gyártása során állatkísérleteket is alkalmaztak. Egy éve van hatályban ez a tilalom, és már konkrét eredmények is mutatkoznak. Pozitívak az ágazatra gyakorolt hatások is. Korábban sokan aggódtak amiatt, hogy az ágazat szenvedni fog a beszüntetés a tilalom miatt, viszont úgy látjuk, hogy ez az ágazat virágzik, és különböző innovációk, valamint kutatások indultak útnak az alternatív tesztek kapcsán. Ezek hoztak pozitív eredményeket. A modern tudomány az innovatív technológiákra összpontosít, úgy, hogy mellőzi az állatkísérleteket. Ez a mai üzenetünk célja is, és szeretnénk ezt az üzenetet globális szinten is közvetíteni. Támogatnunk kell a tanács és a bizottság lépéseit, és támogatásukat kell kérnünk a saját lépéseinkhez. Kérjük a bizottságot és a tanácsot, arra, hogy hirdessék a globális tilalmat az állatkísérletekkel kapcsolatban, melyeket a kozmetikumok gyártásánál hajtanának végre. Szeretnék még valamit hangsúlyozni. Az alternatív tesztelési módszerek nem jelenthetnek az emberi egészségre nézve káros hatást. Ez nem jelentheti azt sem, hogy az innovatív termékeket beszüntetjük. Nem. Itt pusztán arra van szó, hogy olyan alternatív módszereket alkalmazunk, amelyek már bebizonyították, hogy eredményt tudnak biztosítani, hogy jó kozmetikumokat tudunk gyártani az ő alkalmazásokkal is. Az Európai Unió globális üzenete ez. Láthattuk, hogy az átkísérletek beszüntetése lehetséges és pozitív eredményeket hozhat. Állunk elébe a kezdeményezésnek, nagyon várjuk, és szeretnénk, hogy a globális tilalmat globális szinten fogadják el. Köszönöm szépen. Görling asszony. Thank you very much. Um, I agree with Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit Miriam elmondott, hát csak még néhány pontot kiemelnék. Sok állam a teljes tilalom felé mozdul el, láthatjuk az új-zélandi és guatemalai fejleményeket, bár két teljesen különböző országról van szó, de azért látszik, hogy a témát hoz mindenki ugyanáll, ugyanúgy áll hozzá. Nem fogok minden uniós tilalomról beszélni. Most a lényeg az, hogy ezt a tilalmat bátorítsuk más tájakon, a világ más tájain is. Az ENSZ-en belül kell az ENSZ államait a tilalomra bátorítani. És ennek fényében szeretnék valamit elmondani. A szakbizottságunk azt a megfogalmazást fogadja el, amelyet a frakciók széles körben támogatni tudnak. Próbáljunk ellenállni a kísértésnek, ne bővítsük ki nagyon a szöveget. Sokszor, ha az unión belül vagyunk és járunk el, akkor ki lehet bővíteni a szöveget, viszont most ezt mellőzzük, hagyjuk, összpontosítsunk a témára ez most nem az az alkalom, amikor mindent bele kellene gyömöszölni a szövegbe az állat állatjóléttel kapcsolatban. A lényeg az, hogy jó szövegünk legyen, amely támogatást kap, azon 80%-nyi ország körében, ahol még nem tiltották be ezeket az állatkísérleteket, remélhetőleg az ENSZ belül megkapjuk ezt a támogatást. Köszönöm szépen, Ríz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilván az elhangzottakkal egyetértek. Az előző szavazatunk, szavazásaink során, amikor is az állásfoglalásokat, a szobori kérdésekről egyhangon megszavaztuk, jól jelezte az áll, a véleményünket. Öt éve már, hogy az Európai Parlament globális állatkísérleteket betiltotta, évente 15 millió állat életét követelte ez a gyakorlat. Az emberek, az állampolgárok évek óta követelik tőlünk, és a fogyasztóvédelmi szervezetek, a fogyasztók is, a civil szervezetek illetve hát egyértelmű, hogy a fogyasztói szokások is változnak, az állatkísérletek nélkül készült termékeket választják egyre inkább, tehát ez egyértelmű, hogy az európaiak számára mennyire fontos az állatkísérletek betiltása. A világban az, a, az országok négyötödében a mai napig engedélyezik ezt. Izrael, Új-Zéland, Svájc, követték Európa példáját, az kísérletek betiltása terén Ausztrália, Dél-Korea is csatlakoztak hozzánk. Azt hiszem, hogy a meggyőzés eszközeivel kell hatni a többiekre, hogy kövessék a példánkat. Öt évvel a globális tiltást követően az európai kozmetikai ipar továbbra is vezeti a ezt az ágazatot a világon. Évente több millió eurót folytatnak az alternatív kutatási módszerekre. Ez nagyon jó is így. Ráadásul a különböző unió által szponzorált, finanszírozott programokban is részt vesznek. Azt hiszem, hogy az iparnak és a különböző hatóságoknak ezt a partnerségi viszonyt fel kell tartani az alternatív kísérleti módszerek további fejlesztésében. Ráadásul egy apróságot még szeretnék a közös szövegben látni, amivel kiegészíteném ezt a szöveget, csak azért is, mert a kozmetikai ipar e, ezen konkrét e, kísérleteket e, finanszírozta. Ez nyilván a kutatóintézeteket, egyetemeket is segíti. Ez olyan apró kis kiegészítés, ami azt hiszem, hogyha a szövegbe kerülne, akkor világosabbá tenne és a biztos vagyok benne, hogy a parlament egész, akár csak itt a szakbizottságunk is meggyőző többséggel fogja ezt támogatni. Köszönjük, Ek úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, hogy a mai napon beszélhetünk erről a témáról. A globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletek esetében több, mint esedékes, hiszen láthatjuk, hogy a termékbiztonságot garantálhatjuk másfajta alternatív kísérletekkel is. Emellett számos összetevőt már így is úgy is teszteltünk, tehát nem is kell tesztelni. Ami pedig az alternatívákat illeti, sajnos még mindig túl sok az állatkísérlet ahhoz, hogy piacra dobjanak egy szemceruzát. Feltehetnénk azt a kérdést, hogy hogy süllyedhettünk ilyen mélyre. A gyártók túlélő képességéhez kapcsolódik az állatkísérletek megléte? Ha a vállalatokat rá tudnánk venni arra, hogy jó irányba induljanak el, akkor betiltathatnánk az állatkísérleteket. Igen, emellett meg kell hallgatnunk az állampolgáraink millióinak a kívánságát, hiszen ők szeretnék betiltani az állatkísérleteket a kozmetikumok gyártásánál, és ezt sikerül elérnünk, akkor eh, jó úton haladunk. Köszönöm szépen. Ezzel... Ezzel a lista végéhez is értem. Vagy még valaki? Mégiscsak parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy A petíciós bizottságból érkezem. Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem ebben a munkában, elnézést, nem hallgattam meg az előttem szóló hozzászólását. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Az Európai Bizottság a parlament számára nagyon fontos az, hogy globális nemzetközi szinten és az ENSZ szintjén mindent megtegyen azért, hogy teljes mértékben betiltsuk az állatkísérleteket a kozmetikai célú termékek előállítása eh, esetében, de nagyon komoly joghézagokról beszélhetünk. A jelenleg hatályos jogszabályokban is eh, bizony elég sok a joghézag, a kiskapu, egy igazi tiltásra lenne szükség a kozmetikai célú termékek esetében. Így aztán azonnali megszorításokat kell kérnünk nemzetközi szinten. Egyébként ezt az online ezt az online eh, nemzetközi, ezt az online polgári kezdeményezés eh, keretében már meg is történt, a Stop Section kezdeményezésről beszélek, de gyakorlatilag ezt egyáltalán nem vették figyelembe, tehát az állatokkal való kísérletezést éppen ezért nem tiltották még be teljes mértékben. Nagyon fontos az, hogy az összes lehetséges ágazatban véget vessünk az állatkísérleteknek, gondoljunk az állat jólétre. Úgy vélem, hogy az Európai Unió szava hihetősége forog kockán, az állatok jogait fontosan, folytonosan megtagadják. Gondoljuk csak el, azt, hogy az európai polgárok hány petíciót nyújtanak be állatjóléti témában, az Európai Parlament ezeket eh, befogadja, de nem tud megfelelő választ adni, pontosan azért, mert eh, az európai intézmények nem igazán tesznek semmit ez ügyben. Köszönöm. Azok, akik már régóta itt dolgoznak az Európai Parlamentben, emlékeznek arra, még talán, hogy elég éles vitákat folytattunk a kozmetikai termékek esetében az állatkísérletekről. Ez egy nagyon hosszú csata volt. Európában ma betiltották az állatkísérleteket kozmetikai célú termékek esetében, és az ipar hihetetlen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy alternatív megoldásokat találjon. Rendkívül fontosnak tartom, hogy nemzetközi szinten is érvényes legyen ez a tiltás, és hogy az Európai Unió hallathassa a hangját, és megmutassuk, hogy igenis lehet a kozmetikai iparban továbbra is végrehajtani innovatív megoldásokat, lehet innovatív termékekkel kijönni, még akkor is, hogyha nincsenek állatkísérletek. Tehát nemzetközi szinten kell tiltást elérni, hiszen többek között a kozmetikai cégek, az európai kozmetikai cégek versenyképessége is a tét. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy eljussunk ide, de az ipar képes volt arra, hogy reagáljon az új feltételekre, ennek örülünk. Úgyhogy nagyon, nagyon komoly erőfeszítésekre elérték ezt az igen fontos lépést. Még egy dolgot, reagálnék az előttem szólóra. A kozmetikai iparban mindenki egyetért azzal kapcsolatban, hogy nincs szükség állatkísérletekre, de nagyon figyeljünk oda arra, hogy ezt az orvos és tudományos kutatásra még ne alkalmazzuk, mert még van néhány olyan ágazat az orvosi kutatási ágazatban, ahol sajnálatos módon még szükség van az állatkísérletekre. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy az állati jólétet figyelembe vegyük, de fi, vigyázat, figyelem, vannak még olyan kutatási, orvosi kutatási területek, ahol még szükség van állatkísérletekre, tehát figyeljünk erre, oda legyünk óvatosak, lehet, hogy néhány év múlva ez majd nem így lesz, és akkor betilthatjuk az összes állatkísérletet, de nem szabad, hogy veszélybe sodorjuk a orvosi kutatásokat, hiszen ott még szükség van az állatkísérletekre. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állatkísérletek elleni harc fontos számomra, ezért társzerűje vagyok ennek a szövnek, mert a szakbizottságunk úgy döntött, hogy ezt a témát komolyan kezeli. Ami már akkor elmondtam a koordinátoroknak, hogy globálisan kell elgondolkozni ez ügyben, nem csak kozmetikumok ügyében. Ez az állásfoglalás megörösíti majd bennünk remélhetőleg azt, hogy az állatkísérletek a kozmetikai iparban most már a tiltásnak köszönhetően alternatív kísérleteken keresztül valósulnak meg. Ugyanakkor a valóságot, ha nézzük a kozmetikumok gyártásával kapcsolatban, akkor láthatjuk, hogy az összetevők, a kozmetikumokban használt összetevők többsége megegyezik azzal, mint a tisztítószerek, akár élelmiszerek, vagy de főként gyógyszerekben használt összetevőkkel. Fontos, hogy a REACH irányelvben lefektetett elvek tiszteletben tartásával végezzék ezeket a kísérleteket. Sokkal bonyolultabb az állatkísérletek általánosságban vett esete. Mindenfajta, az jó, hogy a kozmetikumokra vonatkozóan megoldottuk ezt a problémát, de ez csak egy része a problémának. A jelenlegi jogszabályi keret kimondja, hogy az unión kívüli állatkísérletek, illetve a jelenlegi keretnek megfelelően az unión kívül végzett állatkísérletek ügyében nem sok mindent tehetünk, meg van kötve a kezünk. Fontos, hogy az ázsiai piac nyomásának engedve bizonyos országok engedtek, az, be, megengedtek az állatkísérleteknek. Az ENSZ keretein belül fontos, hogy egy nemzetközi egyezmény szülessen az állatkísérletek ellen, legalább a kozmetikumok esetére, iparára vonatkozó, de jobb esetben ezen túlmutatóan is köszönöm. Már másnak van még mondani valója? Nem szeretném senkibe folytani a szót. Ha nincs senki, akkor Oszkovszka asszony az Európai Bizottság nevében. Or not. Mégsem. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselőknek a mai vitát, amely érdekes volt, és ami hozzá járulhat ahhoz, hogy az állatkísérletek a kozmetikai iparban valóban a múlt részévé váljanak. Számunkra is fontos téma ez ezért is van, hogy a május harmadikai eh, kis kérésükre válaszolva összefoglaltuk, hogy nemzetközi együttműködés szintjén mit teszünk annak érdekében, hogy eh, érvényt szerezzünk ennek a tiltásnak. Természetesen figyelemmel követjük az önök állásfoglalását, és megerősíthetem, hogy valóban, ahogy azt Rísz, vagy Grosztett asszony eh, elmondta, az Európai Parlament nek köszönhető az állatkísérletek betiltása a kozmetikai iparban. Önök kezdeményezték ezt, úgyhogy azt hiszem erre önök és az Európai Unió is büszke lett. Köszönöm szépen. That concludes, uh, the debate on this topic. Ezzel ennek a napirendi pontnak a végéhez érkeztünk. A módosítók benyújtásának határideje december 6-a uh, 11 óra, és az NV-ben február 20-án szavazunk majd, nyilván egy jövő év 20-áról beszélünk, jön a 20 -ről. Következő napi rendi pontukra ugrunk, gyorsan és frissen. Is the discharge Mentesítésekkel folytatjuk. 2016-os év az Európai Unió általános költségvetése, az Európai Bizottság, a Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA, az EFSA, az Európai Megőrzési Járványvédelmi Központ, illetve az Európai Vegyi Anyag Ügynökség, úgynevezett ECA. A koordinátorok rám búzták a megtisztelő feladatot, hogy ezeket a jelentéseket eh, én vigyem. Nos, ha nem bánják, akkor röviden a véleménytervezeteket ismertetném. A mentesítési eljárást nyilván mindenki jól ismeri, ez tulajdonképpen nem más, mint a költségvetési zárszámadás, amelynek értelmében a költségvetés végrehajtását ellenőrizzük, és az Európai Bizottságot, illetve a többi európai intézményt és szervet elszámoltatjuk. Akár csak a korábbi évek esetében idén is hat darab véleménytervezet születik majd, amiket az imént említettem. A az Európai Számvevőszék munkájára, a bizottság, illetve az ügynökségek saját beszámolóira alapozzuk a saját zárszámadási véleményünket. A 2016-os pénzügyi évről beszélünk, mind a kifizetések, mind a kötelezettségvállalások ide tartoznak, vagy hát, ezen pénzek hogyan kerültek felhasználásra. Általában a végrehajtási arány igen nem magas volt, egy-két kivétel azért van, mint például a DG Climate, a kifizetési előirányzatok tekintetében alul teljesített a tervezetben, megtalálják majd a konkrét számokat, illetve az pénzügyi évhez kapcsolódó egyéb fontos adatokat. 2016-ban a számvevőszék általános jelentése azt mutatja, hogy a teljes hiba arány a vidékfejlesztés, halászat, környezetvédelem és klímaterén részben csökken, 4,9% volt az előző éves több mint 5%-kal szemben. Továbbá például a Life programra vonatkozóan az Európai Bizottság egy cselekvési tervet hozott létre az Európai Számvőszék kommentári alapján annak biztosítása érdekében, hogy a kifizetési késedelmeket megoldják. 2016-ban a program 315 millió eurót biztosított 100 57 új projekt finanszírozására 23 tagállamban. Ami az ügynökségeket illeti, a véleménytervezetek alapvetően rámutatnak arra, hogy milyen tudományos és technikai segítséget nyújtanak, és milyen fontos kezdeményeseket tettek, például azokat, amelyek az átláthatóság növelését szolgálják. Például a gyógyszerügynökség egy klinikai adatokra vonat vonatkozó adatbázist nyitott meg, amely a klinikai vizsgálatokhoz való hozzáférést biztosít az Európai Unió használatra jóváhagyott gyógyszerek esetében. A vélemény tervezetekben megtalálhatók további részletek. Ezért tehát az rendelkezésre álló adatok értelmében van még úgy érezzük bizonyos területeken eh, lehetőség a további javulásra, de alapvetően a végrehajtás tekintetében a környezetvédelme, éghajlat, közegészségügy eh, tekintetében 2006-ban az Európai Bizottság jó munkát végzett, az öt ügynökség munkáját illetően, akik hozzánk tartoznak, alapvetően minden rendben van azzal, ahogy ezek az ügynökségek a költségvetési forrásokkal gazdálkodnak. Ezért a vélemény tervezetekben azt javaslom, hogy adjuk meg a mentesítést a bizottságnak a, ezen a téren 2016-ban folytatott költségvetési tevékenységére, és ugyanezt javaslom a hozzánk tartozó 5 darab ügynökségre vonatkozóan. van ennyi. Ennyit tehát a költségvetés végrehajtásáról, ez az általános véleményünk. Most az elnék előadókat kérem, hogy ha van hozzáfűzni valójuk, akkor ne folytsák magukba a szót, parancsoljanak kedves kollégák. Van még valaki egyáltalán jelen? I don't have Madam Kadenbach, but I suppose... Kadenbach asszony nincs itt, vagy legalábbis nem látom. Akkor árnyék, árnyék előadókkal. Eichhout úr elsőként. Uh, thank you, Madam Chair, and thank you for all the... Köszönöm szépen. Igen, én vagyok az egyik árnyék jelentéstevő, bármennyire is sokkoló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmondták a figyelmemet, aztán persze, tehát én vagyok a zöldek árnyék jelentéstevője. Köszönjük szépen a mendesítéssel kapcsolatban elvégzett munkát önök tudomány, tudomásul veszik a környezetvédelmi ügynökség kapcsán elvégzett a, be, a névtelen bejelentőkre vonatkozó javaslatot, véleményem szerint ezt más területeken vagy többi ügynökségnél is figyelme kellene venni. Az EFSA anyagban van egy rendelkezés, ahol az áll, hogy nyersanyagokat osztottak meg a tagok a glifoszát kapcsán az Európai Parlament képviselőivel. Hát ez egy elég vitatott kérdés. Való igaz, hogy adatokat osztottak meg. Egyébként ezek agregált összesített adatok voltak táblázatokban, viszont nem mondtak semmit a módszertanról, nem árultak el semmit arról sem, hogy a tanulmányok milyen következtetésekre jutnak. Ez, ez a fontos hiszen ez az, amit tesznek az anyagokkal. Mindenképpen ezt a fontos kitételt be kellene venni az anyagba. Ez az ok egyébként oka annak, hogy négy parlamenti képviselő az Európai Bíróság elé citálta az ügynökséget, mert úgy gondolják, hogy nem, nem átláthatóak. Itt hivatkoznak a nyers adatok özletételére, de ezért ez, ez így elég egyoldalú. Két módosítónk lenne. Egyrészt vagy töröljük az egészet, és akkor hagyjuk ki, az EFSA mentesítési jelentéséből, hiszen még a bíróság előtt van az ügy, ezért inkább nem mondjunk semmit, vagy pedig, ha akarunk mondani valamit erről, módosítsuk a szöveget, és ne csak a nyers adatokról beszéljünk, hiszen ezért van a bíróságon az ügy. Ezért eh, teljes mértékben rendezzük sorainkat ezzel kapcsolatban, legyen világos a szöveg. Tehát vagy hagyjuk ki az egészet ebből a vitából, vagy pedig akkor úgy vegyük be, hogy ne az, a, a benyomást keltsük az EFSA-ban, hogy mi azt mondjuk, amit ők mondanak. Köszönöm szépen. Nem látok senki más az árnyék jelentéstevő közül, akkor a tagok következnek, Dália asszony, tessék. Um, thank you, Chair. Um, I have to echo a bit what was... Nos, egyetértek azzal, amit az előttem szóló elmondott. Basseikhaut kolléga az elmúlt hetekben többször is említette azt, hogy az ECA képtelen arra, hogy újra értékelje azokat a tanulmányokat, amelyek a glifozát rákeltő hatásáról szólnak. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagyon komoly aggályaim vannak, illetve a két elnökségnek, két ügynökségnek az elfogadási metódusa, illetve az átláthatóság, a szakértők kijelölése illetve az iparral való összeköttetési rendszer, ez mind-mind nagyon sok kérdést vet fel, hogy az EU élelmiszerbiztonsági szempont, élelmiszerbiztonsági területén mennyire építi ki a bizalmat az ügynökséget, ezzel kapcsolatban is nagyon komoly kétségeim vannak, hiszen a Guardian beli cikkek és egyéb más újságok a megjelent cikkek pontosan az ellenkezőjére utalnak. Mielőtt megadjuk a mentesítést. Főleg ennek a két ügynökségnek azért szerintem nagyon sok dolgot még tisztázni kell. Madame Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsjednice, i moram na početku... Köszönöm szépen, mondja Borzán asszony. Először is, először, először is hadd mondjam azt, hogy szerintem meg kell adnia mentesítést, mert a szabályoknak megfelelően költötték el a költségvetést. Ami pedig az Európai Gyógyszerügynökséget illeti, nos ennek a helyzetnek különleges helyzete van, mert át kell helyezni majd. Az ügynökség örül annak a döntésnek, hogy Amsterdamban ba költöznek, ez egy új helyzet, ehhez természetesen újabb finanszírozásra van szükség. Tehát a plusz költségek amelyek a Brexit kapcsán lépnek fel, ezek mindenképpen megoldandóak, és nagyon fontos az, hogy új személyeket is felvehessen az ügynökség, hiszen nagyon sokan, pontosan a Brexit miatt kilépnek majd az ügynökségből, és az is pluszköltséget jelent, hogy lesznek olyan munkatársak, akik nem fogják az előző székhelyet elhagyni. Aztán nagyon fontos az is, hogy mi hamarabb meglegyenek az engedélyek az új engedélyre vonatkozó, nyilván nem egy nap lesz, amíg elköltözik az ügynökség, vagy elköltöznek az ügynökségek. A hatékonyság az összes európai polgár érdeke ebben az esetben is. Dornán asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nézzük az általános költségvetési kérdéseket. Vannak azért aggasztó dolgok. Például a DG Environment képtelen volt arra, hogy megfelelően összehasonlítsa az eddig évekhez képest a, azt a munkát, amit az, amit az, elnök, amit az igazgatóságon belül elvégeztek. Aztán az Európai Unió bevételeinek megfelelő kezelése, hát ugye valószínűleg a brexit ez majd csökkenni fog, ez aggasztó, ennek a helyzete aggasztó, illetve az informatikai biztonsággal kapcsolatos kérdések sem megoldottak, ezzel még mindenképpen foglalkozni kell. 31 országra vonatkozik ez a rendszer, és a különböző ipari létesítmények, illetve különböző légitársaságok széndiokszid kibocsátását is kibocsátására is hatással van. Nos, ne felejtjük el, hogy az Európai Unió vállalkozásainak a világ szinten olyan vállalkozásokkal kell versengeni, amelyek nem feltétlenül tartják tiszteletben ugyanazokat a normákat. Úgy vélem, hogy külön figyelmet kéne fordítani a közvéleményre, illetve az átláthatóságra. Ami a Monsanto paperöket illeti, a 2020-as stratégiában az ügynökség azt mondja, hogy nagyobb lehetőséget kell adni az ügynökségnek arra, hogy megfelelő bizonyítékokat gyűjthessen. Nos, ezzel kapcsolatban a legkevesebb, amit mondhatunk, az az, hogy a Monsanto dokumentumok egyszerű átmásolása egyáltalán nem növeli a bizalmat az EFSA iránt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani a mentesítésekkel kapcsolatban. Jó, köszönöm. Most a bizottság következik. Nem tudom, hogy hányan vannak itt, ki szeretne hozzászólni, hát lehet választani. És kérem, hogy mutatkozzanak be. Please parancsolja. Köszönöm. A Digi Climate Action-től érkeztem, köszönöm a lehetőséget. A finanszírozási egységből, finanszírozási egységben dolgozom. hogy az informatikai rendszer biztonságosságát nem, tudjuk, nem tudják ezek az ügynökségek megfelelően garantálni. Erről volt szó az imént, nem a DG Environment foglalkozik ezzel, itt a két arrendszerről van szó, van egy regiszter, illetve van egy másik rendszer. Tudjuk, hogy a bizottságnak a belső audit rendszere ajánlásokat fogadott meg az Open nevű rendszerrel kapcsolatban. Bizonyos dolgokat még el kell érni, végre kell hajtani. Van egy biztonsági roadmapünk, amit elfogadtunk, és ezt végre kell hajtani, illetve a második dolog pedig az egész rendszert egy biztonságos platformra kell áthelyezni, amely eh, Luxemburgban van. az érintett bizottsági főigazgatóságok, illetve az emberi erőforrásokkal foglalkozók összehangolt munkában foglalkoznak ezzel, de a türelmüket kérjük, hiszen úttörő jellegű munkát végzünk, és szeretnénk egy olyan biztonsági rendszert létrehozni, amely a kibertámadásokkal szemben véd minket. Ugye voltak már ilyen kibertámadások. Egy tűzfalra van szükség, vagy vagy valamilyen védelmi rendszerre, bárhogy is hívjuk, ez hasonló védelmet kell biztosítani, mint például a banki adatok védelme esetében. 2018 végig megpróbáljuk a még nem teljesített ajánlásokat teljesíteni, és ezt a tavalyi éves jelentésben is leírtuk már. Úgy gondolom, hogy alulbecsültük ennek a feladatnak a, a bonyolultságát, az árát, illetve az emberi erőforrásokra vonatkoztatott kihívásokat ezzel kapcsolatban. Amint minden ezzel elkészülünk, akkor egy új kockázatelemzést készítünk, hogyha a reziduális kockázat akkor megfelelő szintű, akkor elképzelhető, hogy a régóta álló fenntartásunkat a pénzügyi kockázatokról megszüntetjük, de addig is szeretnénk a biztonságra töregedni, meg, fenntartjuk ezt a, megtartjuk ezt a fenntartást, és megpróbáljuk a lehető leghamarabb a még nem teljesített ígéreteinket teljesíteni. Kadenbach asszony következik, aki befutott, és árnyékjelentéstevő is. Nagyon szépen köszönöm a megértést, és azt, hogy mégiscsak szót kaphatok én, nekem azt írták fel, hogy 12-kor kezdődik ez a napi rendi pont. Köszönöm szépen, elnök asszony, a tervezetet. El tudnám fogadni azt a javaslatot, hogy az összes az MV hatáskörébe tartozó ügynökség esetében rábolincsunk a mentesítésre. Hangsúlyoznám azt, amit az előttem a kollégák elmondtak, ha valamit elvárunk, és az ügynökséggel szemben el is kell várnunk néhány dolgot, tehát ha elvárjuk azt, hogy rendesen dolgozzanak, akkor a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat is biztosítani kell. Ez különösen vonatkozik most a gyógyszerügynökségre, hiszen át kell költözniük Amsterdamba. Ügyelnünk kell arra, hogy az európai állampolgárok szolgálatában és az unió szolgálatában megfelelő módon tudják végezni a munkákat, munkájukat. a bizonyos keretfeltételek, és ha beszélünk egyrészt például a glifozátról, akkor meg kell néznünk a folyamatokat és ezek kiértékelését. Lehet, hogy ezen kell módosítanunk, lehet, hogy a jogi keretfeltételeken kell módosítanunk, másrészt pedig lesznek majd vizsgálatok, szükség van olyan vizsgálatokra, amelyek azt nézik, hogy a Monsanto tanulmányt hogy állították össze. Meg vagyok győződve arról, hogy az ügynökségek 2016-ban nagyon jó munkát végeztek. Mindenek előtt, ha a számvevőszéki számvevőszéki jelentéseket nézzük az előző évekből, akkor láthatjuk, hogy a számvevőszék javaslatait és megjegyzéseit, valamint a parlament mentesítéssel kapcsolatos megjegyzéseit figyelembe vették az ügynökségek, az átláthatóságról beszélek, és ennek alapján végezzük a mentesítést. esetre szívből jövő köszönetet mondok, és állok elébe az ugyanilyen minőségi munkának a jövőben is. Köszönöm szépen! Most nézzük a bizottság további képviselőit, tessék. De Clergier, de Clergier. Köszönöm szépen. A DG Sante részéről az ECA, az MAFSA és az ECDC finanszírozásért vagyon fellétések. A számvevőszék a 2016-os elszámolás kapcsán véleményt nyilvánított. Ahogy az elhangzott, természetesen szorosan figyelemmel követjük a mentesítés eljárás során az szemövőszék javaslatait. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Berki más. A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében annyit mondhatok, hogy a klíma főigazgatóságban dolgozó kollégákkal együtt hajtjuk végre a LIFE programot. Nagyon pozitívak eh, ezek a kommentárok, megpróbáltuk a kifizetési elmaradásokat csökkenteni, időbeli lemaradásokat, amikor erre szükség van, és természetesen a jövőben is így járunk el. Üdvözlendő, amit arról mondtak, hogy a környezetvédelmi, Európai Környezetvédelmi Ügynökség hogyan próbált reagálni a korábbi problémákra whistleblowing témában is komolyan meg kell vizsgálni a ügynökségeknél dolgozók számát, hogy pontosan megfelel-e az feladatoknak. Tudom, hogy a vegyi anyagügynökségnél például nehézségek vannak ezzel a téren tudjuk, hogy az összes ügynökség közös problémája ez. Az Európai Környezetvédelmi Bizottság egy olyan értékelést folytat, amely alapvetően vizsgálja, hogy hány új munkatársra lenne szükség. Szeretnénk az önök szakbizottságának titkárságával egyeztetni, mert a környezetvédelmi főigazgatóságban 99%-os a szint, jó lenne, hogyha a, a konkrét hibát, vagy jó lenne, hogyha az adatokat látnánk, hiszen úgy érezzük, hogy esetleg valami pontosítás elkövethető lenne ez ügyben. No? DGNR? No? Okay, so then I... Jó, akkor az ügynökségek nevében szeretne valaki hozzászólni, ha van itt bárki jelen? Specific issues? Euh, José Európai Környezetvédelmi Ügynökség nevében szeretnék köszöntet mondani a véleményért, és természetesen az ajánlásaikat majd eljutatom a fejebalóimhoz. Köszönöm. Someone else? If not, uh, this concludes. Köszönöm, hogyha másnak nincs hozzáfűzni valami, akkor a hozzászólók sorának végéhez értünk. Köszönöm az elmondottakat mindenkinek. Az Envi szag bizottság felügyeli a költségvetési forrásokkal való gazdálkodást, ezért fontos ez. December 12-e délután 5 óra a módosítók benyújtásának a határideje január 24-25-én szavazunk majd. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, ezzel az délelőtti napirendünk végéhez értünk. Ne felejtsék el, hogy 2 óra 30-kor folytatjuk a Brexit hatásairól szóló meghallgatással. Köszönöm, jó étvágyat!